Most pedig rátérünk a mai ülésszakra. A tegnapi ülés jegyzőkönyvével kezdeném. Nem tudom, van-e valakinek ezzel kapcsolatban megjegyzése, hogyha nincs, akkor elfogadjuk.